demokrataként azt nemet kell mondanom mindenre, ezért fogunk holnap nemmel szavazni ezen jelentésekre. Köszönöm. Vielen Dank, Herr Kollege. Köszönöm, kolléga. Következőként a függetlenek nevében Stassen kolléganő kap szót másfél percben. Köszönöm, elnök úr.